Úgyhogy ez nem csak hirtelen kezdeményezés volt, hanem egy széles körű mozgalom eredménye, amely kiterjedt az EU-ra és a tagállamokra. Köszönöm, Pok úr, szeretnék gratulálni önnek. Az írásos nyilatkozat 0068 per 2010, Pok, Brapöz, Uzoi Leinen, Peterle által elfogadtuk. Most a következő 0075 per 2010-es nyilatkozat szintén többséget kapott, az Ásrafi táborról van szó, ezt is a 123-as cikk értelmében a címzeteknek átadjuk. Stevenson úr kíván erről szólni. Szeretném megköszönni mindazoknak a képviselőknek, akik a 75 per 2010-es írásos nyilatkozatot aláírtak az Ashrafi táborról. Ez igen erőteljes üzenetet küld az iraki hatóságoknak azért, hogy a 3400 ártatlan ember elleni ostromot szüntessék be. Nagyon örülök, hogy több mint a fele a képviselőknek aláírt ezt a nyilatkozatot. Az aláírásokat egy hónappal ezelőtt indítottuk el, kezdtük meg, és ez valóban gyors, nagyszerű eredmény. Köszönöm, most pedig a szavazásra térünk át. 2010-es költségvetés. Kettes módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. A hármas